Chers collègues, je vous propose que nous commencions. Kedves kollégák, azt javaslom, hogy kezdjük el. Azt hiszem, hogy a napi rendel kapcsolatosan nincs megjegyzés. És észrevétel hiányában ezt elfogadhatjuk. Elnöki közleményeim most nincsenek. És nézzük meg a hármas napi rendi pontot, az állandó struktúrált együttműködés vizsgálata. Első eszmecserénk tárgya az állandó struktúrált együttműködés felülvizsgálati folyamat. Először is üdvözlöm az előadóinkat, Arnu Molenárt, aki az EKS-nál a SECDEF-pol vezetője, Lassúman századost, aki az Európai Unió vezérkar a koncepciók és kapacitások hadosztályától érkezett, az Európai Védelmi Ügynökség képviselőjét és Jean-Pierre Molny urat, aki a Nemzetközi Kapcsolatok és Stratégiák Intézetének igazgató helyettese. Egy pár ismert tény, ugye az állandó struktúrát együttműködés a Lisszaboni szerződésben szerepel, és lehetőséget biztosít a tagállamok egy csoportjának, hogy a védelem területén fejleszték az együttműködésüket. 2010-re lett előirányozva, és végül 2017-ben a 27 uniós tagállam. A közös biztonság és védelmi politika egyik rendelkezése, ez a differenciált integráción alapszik, és lehetővé teszi a tagállamok egy csoportjának, hogy önkéntes alapon kötelezőbb vállalásokat tegyenek a védelmi kiadások területén, az európai együttműködésű fegyverkezési programokban való részvételt illetően, haderejük operatív kapacitásának erősítését illetően, és a 2017-es struktúrált együttműködés 20 kötelező kötelezettségvállást tartalmaz, hogy az unión belül a védelmi képességeket tovább lehessen fejleszteni. Van egy első egyéni projektista, amelyet a tagállamok 2017. decemberében mutattak be, és 2018. márciusában formálisan ezt elfogadták. Az úti terve pedig 2018 márciusában fogadták el, aztán 17 új egyéni projektet fogadtak el 2018 novemberében, és 13 másik projektet 2019. november 12-én, így összességében 47 ilyen egyéni projekt van most az Endor Struktúrát Együttműködés keretében. A képzés, a kapacitásfejlesztés, az operatív előkészítés területéről, a védelem területén az Unió kül- és védelmi főképviselője 2019 májusában mutatta be első jelentését a struktúrált együttműködés alkalmazásáról, és aztán a tanács 2019. május 6-án elfogadott ezen jelentés alapján ajánlásokat. Most ö, oda jutottunk az együttműködés kapcsán, hogy értékelni kell ö, ezt a gyengességeit, az eredményeit, és le kell vonni ebből a megfelelő tanul, tanulságokat jövőre nézve a tagállami hozzájárulások eredményein alapul az együttműködés sikere, és mindenek az alapja a 10-es jegyzőkönyv második cikkének, cikkében meghatározott öt konkrét terület. Így módon az Európai Unió katonai képességeit lehet erősíteni, valamint a stratégiai autonómiánkat. Ugye felmerül az a kérdés, hogy elértük-e a, külügy, a struktúrát együttműködés céljait, ha igen, melyeket értünk-e, jó úton vagyunk-e ezek elérése felé, és a kiadásokat illetően, már ami a védelmi feszüléseket illeti, a tagállamok hol tartanak, a személyzet képzése, a logisztikai eszközök területén, és hogyan tudjuk erősíteni a haderő alkalmazás kapacitásait és a haderők interoperabilitását. 2020 márciusában, tehát nem sokára a külügyi képviselő bemutatja majd a második éves jelentését ezen tárgykörben, amely kiinduló pontját jelenti a stratégiai felülvizsgálatnak. Itt az a cél, hogy mérleget vonjunk a kötelezettségvállalások teljesítését, illetve a tagállamok által és előkészítsük az új célokat a 21-25-ös időszakra vonatkozóan. Ezen felülvizsgált alapján a tanács májusban elfogad majd egy ajánlást a tagállamok irányában. A Védelmi Formáció Külügyi Tanács pedig 2020 őszén fogja a végső szakaszban majd felülvizsgálni ezeket a célokat, és második sorozatot határoz meg a célkitűzések tekintetében 21-25-ös időszakra vonatkozóan. A parlament ajánlást fogadott meg a tanács irányában 2017-es határozatában, a jelentéstevőnk pedig Radoszki Szikorszki a néppárt részéről. Nos, ezek voltak az előzetes tények, amiket ma ismertetni hajtottam a tárgykörrel kapcsolatosan, és Molenár úrnak fogok majd szót adni, aki beszél a stratégiai felülvizsgálatról, a módszertanról, ezen felülvizsgált keretében, és az első következtetésekről, amiket ott kialakítottak, ezt követően pedig Schumann úr következik az Európai Unió vezérkara részéről, aki majd a végfelhasználók nézőpontjából fogja megvilágítani a felülvizsgálati folyamatot, ezt követően pedig az Európai Védelmi Ügynökség részéről fog felszólalni a képviselő, majd pedig Molni úr fog beszámolni majd európai kezdeményezésekről, így az Európai Védelmi Alap keretében indított képvis, kezdeményezésekről, azt illetően, hogy ezek hogyan tudnak hozzájárulni az európai stratégiai autonómia eléréséhez a védelem területén. Megadom tehát a szót Morenár úrnak, körülbelül 7 percben, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy tájékoztatom önöket a PESCO stratégiai felülvizsgálatáról, ami egy mérföldköve volt a biztonság és védelem területén végzett idei munkáknak. Nagyon fontos, hogy az Egyesült Államok parlamentje tájékoztatva van, és ezt már tudunk velük folytatni. Az úgynevezett PESCO titkárság keretében sokat kommunikálunk egymással. Az egyeztetések és a döntések a 25 résztvevő tagállam bekapcsolásával zajlik. A PESCO stratégiai felülvizsgálat jogalapja már a létrehozásról szóló határozatban is szerepelt. Ennek az a célja, hogy javítsa, és ha szükséges, akkor megváltoztassa az egyes időszakok végén ezt a PESCO-t. Az első szakasz idén zárul le, a második szakasz 2021-25 között lesz, utána pedig majd döntést kell hoznunk. Természetesen figyelembe kell venni az elért előrelépést, azt, hogy a PESCO vállalásai mennyire valósultak meg, illetve a változó biztonsági környezetet. Általánosságban azt gondolom fontos megjegyezni, hogy a PESCO-t elég kevés idővel ezelőtt indítottuk csak el, 2017-ben, tehát valószínűleg nem kell teljes változásra számítani. De fontos megvizsgálni azt, hogy hol tudjuk finom hangolni a PESCO működését a jövőre nézve. Ez természetesen prioritás az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője számára. Ahogy az itt elhangzott, a harmadik országok részvétele, illetve azok a feltételek, amelyek mentén meghívhatjuk a harmadik országokat a részvételre, még mindig egy fennálló kérdés. A soros elnökség, jelenleg a horvát elnökség foglalkozik ezzel a kérdéssel, megpróbál megoldást találni. Tavaly sikerült jelentősen előrelépni, de még nem sikerült megoldásra jutni. Ez nem része az idei stratégiai felülvizsgálatnak, ez egy teljesen más, de természetesen ez is egy fontos probléma, fontos ezt megoldani a következő hetekben. Elindítottunk egy struktúrált folyamatot a PESCO titkársággal és a tagállamokkal közösen, hogy sikerüljön azonosítani, hogy milyen fejlesztéseket lehetne megtenni. Most ugyanis az első szakaszban vagyunk, ötleteket és információt gyűjtünk a tagállamoktól a második lépés. A főképviselő feladata lesz, neki kell majd ajánlásokat megfogalmaznia a következő éves jelentés számára, amely a PESCO megvalósítási jelentésében szerepel majd. Ez márciusban, áprilisban jelenik majd meg. A tanácsnak kell itt ajánlásokat megfogalmaznia majd a PESCO számára májusban. A harmadik lépés pedig az lesz, hogy a jogi aktusokat kell felülvizsgálni, és elgondolkodni azon, hogy ezeket hogyan lehetne módosítani, javítani. Ez valószínűleg az év végén fog majd megtörténni. A PESCO-t létrehozó határozatot is szükséges lehet módosítani, illetve azt a tanácsi határozatot, amely a kormányzási szabályokat határozta meg a PESCO projektek számára. Ezután a jövő év elején felül fogjuk vizsgálni a pontosabb célkitűzéseket, illetve a megvalósítási terveket az egyes vállalások esetén. Tehát ez egy következő lépés lesz a folyamatban a PESCO felülvizsgálatot követően. Ez nagyon fontos lesz, így jobban meg lehet majd határozni azokat a célokat, amelyeket a PESCO-val el akarunk érni. A struktúrált folyamatban a tagállamokkal közösen három területet vizsgálunk, ahol vállalásokat tettünk, a projekteket, illetve a folyamatokat. Ezeken a területeken, ahogy az már elhangzott, a cél az, hogy a következő PESCO fázisnak kikövezzük az utat. A legfontosabb politikai cél az, hogy kézzelfogható kimeneti eredményeket határozzunk meg a PESCO számára. Azt hiszem, ez nagyon fontos a PESCO hitelessége szempontjából. Most röviden beszélnék az egyes területekről. Ami a vállalásokat illeti, itt először is realisztikusnak kell lennünk, abban az értelemben, hogy a tagállamok még csak most veszik át és ültetik át a nemzeti rendszerükbe ezt a 20 tervet, tehát óvatosan kell bánni a drasztikus változásokkal. Másodszor a konszolidációra és a megvalósításra koncentrálunk. Ebben a következő éves PESCO jelentés a főképviselő által fontos mérföldköve lesz majd az eredményeknek. A harmadik, ami szintén részét képezte az egyeztetésünknek, az, hogy többet kellene fókuszálnunk az úgynevezett operatív vállalásokra, tehát a közös biztonság és védelmi politikához való hozzájárulást gyorsítsuk, ezzel is kezdenünk kell valamit. Ha nem tudjuk megfeleltetni magukban, a vállalásokban ezeket az igényeket, akkor talán egy másik dokumentumban lehet ezeket részletezni. Ami a projekteket illeti, jelenleg 47 ilyen projekt van. A legfontosabb az, hogy megőrizzük a fókuszt, illetve hogy a megfelelő kapacitásokat és az operatív készültséget tudjuk javítani. Másodszor a projektek nagy száma miatt az egyeztetések most abba a szakaszba jutottak, hogy esetleg lehetne őket csoportosítani, klaszterekbe összegyűjteni, amely javítaná a szinergiát, a logisztikát érinteni ez elsősorban, illetve a kiberbiztonsági projekteket. Alessandro kollégám fog részletesebben beszámolni az egyes projektekről. Ami pedig a folyamatokat és munkamódszereket illeti, ez a harmadik terület, itt a kulcsfontosságú kérdés az, hogy hogyan tudjuk a PESCO működését hozzáigazítani az éves védelmi jelentéshez, amelynek szintén megvan a maga ciklusa. Másrésztről a védelmi alaphoz is hozzá kell ezt igazítani. Egy újabb kérdés a folyamatokkal kapcsolatban az, hogy hogyan tudjuk a PESCO számára nagyon nagy értéket biztosító területeket javítani. Miközben természetesen a PESCO előrelépésére koncentrálunk, ez nem egy elszigetelt program. A koherencia a más védelem ügyi megközelítésekkel nagyon fontos. Ez a PESCO felülvizsgálatban is szerepelt. A főképviselő, aki természetesen az ügynökséget is vezeti, kulcs szerepet tölt be ebben, ő tudja népszerűsíteni ezt a koherenciát. De a védelmi eszközökön túl meg kellene vizsgálnunk, hogy a PESCO esetleg összekapcsolható-e más releváns fejleményekkel a biztonság és a védelem területén, amelyek még nem léteztek akkor, amikor a PESCO-t létrehozták, de amelyek azóta megjelentek. Például az európai békeeszköz, a katonai tervezési kapacitás, a tengeri biztonság, a koordinált tengeri jelenlét, illetve a klímával és a, védelem kapcsolódó ügyeivel foglalkozó kezdeményezés. Létrehoztunk, és a tagállamok létrehoztak egy szerződésen alapuló rendszert, amely kötelező vállalásokon alapul a 25 tagállam részéről. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon egyedi a NATO-ban máshol nem létező megközelítés. Ez egy politikai keretet biztosít a védelem területén a szorosabb együttműködéshez, ezért nagyon fontos az, hogy a politikai lendület ne törjön meg. A politikai, katonai, gazdasági, illetve stratégiai okok, amelyek a PESCO létrehozásához vezettek, még ma is érvényesek, talán még jobban is, mint annak idején. Csak két év telt el a PESCO létrehozása óta, ezért észszerű, hogy még több időt adjunk a vállalásoknak és a projekteknek, hogy megvalósítsák a kijelölt célokat. Ugyanakkor mi továbbra is dolgozni fogunk a tagállamokkal közösen azon, hogy ezek az eredmények megvalósuljanak, illetve hogy erősebbé és biztonságosabbá tehessük ezáltal az uniót. Köszönjük szépen! Most az Európai Unió részéről Lássuman eh, századosnak adom meg a szót. Thank you, uh, Madam Chair, and, uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, hogy itt ma röviden felszólalhatok. Azután, hogy Molenár úr ilyen átfogóan ismertette a PESCO munkáját, és azután, azelőtt, hogy Molni úr részletesebben is beszél majd a projektekről, ha megengedik, én a katonai kérdésekre fogok rávilágítani. A végén a lényeg az, hogy hogyan tudjuk ezt az eszközt megalkotni és bevetni, ha erre szükség van. Kérdés, hogy a követelményeknek hogyan teszünk eleget, és hogyan készítjük fel a katonai erőt. Ha jelenlegi helyzetet nézzük, akkor elmondható, hogy azért még nagyon sok teendő van. Ez nem egy elméleti gyakorlat, hanem konkrétan a az állampolgáraink biztonságáról, illetve a katonák biztonságáról van szó, és ezt holisztikusan kell megbeszélnünk. Meg kell beszélnünk azt, hogy a PESCO-nak mi a végső célja le kell mérnünk azt, hogy mi az, amit ki kell igazítanunk. Nem csak a stratégiai felülvizsgált miatt, hanem rendszeresen a KBVP éves jelentésében. A stratégiai felvizsgálat egy remek alkalom arra, hogy megnézzük, hogy jól hajtjuk végre a dolgokat, jó úton haladunk, és megvizsgálhatjuk azokat a szinergiákat is, amelyek más védelmi folyamatokkal kapcsolatosak. El tudunk gondolkozni azon, hogy mit értünk el, és hogy mit tehetünk még. Katonai szempontból arra kell összpontosítanunk, hogy az uniós katonai ambíciós szintet elérjük. A PESCO létrehozott tanácsi határozat megemlíti a teljes skálájú csomagot, ez kell, hogy legyen a célunk végül is hasznos lehet meghatározni, hogy itt mire is gondolunk konkrétan. Úgy érzem, hogy az a stratégiai iránytű, amelyről jelenleg tanácskozik a, az Európai Tanács, majd egy véleményt alakíthat bennünk, de addig meg kell néznünk, hogy az operatív területen és tervezési szempontból a kapacitásokra nézve mit kell tennünk, hogy mi, melyek a ö, kapacitási célok és hiátusok, és ezek alapján meghatározhatjuk, hogy mit kell tenni. Ezzel jelentősen ö, ki, kiegészíthetjük, kiteljesíthetjük a képet. Ami az operatív követelményeket illeti, a 12, 13, 14-es pontokra gondolok, ezeket megerősítenénk. Az új projektjavaslatoknak jobban kell összpontosítania a kapacitás hiányaink felszámolására és a kapacitással kapcsolatos céljainkra is, és ezáltal a PESCO összhangban lesz az, amit sok tagállam kért, hogy jobban összpontosítsunk a végeredményre. A különböző egymást eltérő generációs folyamatainkat össze kell kapcsolnunk, rendelkezésre kell bocsátanunk a jelenlegi missziók és műveletek esetében. Jelenleg 47 létező projektünk van, és el kell kezdenünk ezeket csoportosítani, klasztereket kialakítva, és tiszteletben tartva azokat a feltételeket, amelyeket a tagállamok szabtak ki, és melyek irányítása a kezükben van. Minden egyes projekt esetében az autonómiát biztosítani kell, de azért mi titkárságként a rendelkezésükre állunk, hogy a felülről lefele irányuló megközelítést alkalmazzuk. Végezetül hangsúlyozom azt is, hogy a katonai bizottság a felülvizsgálati folyamatban részt vesz, és ezzel megerősítjük, hogy a PESCO nagyon gyakorlatilag fogja megvizsgálni a katonai szintű ambíciót az EU-ban. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, je vais passer... Köszönöm szépen. Most Alessandro Signoni kap szót az Európai Közös részéről. Madam for the kind Köszönöm szépen. Az állandó együttműködési struktúráról beszélhetek. Köszönöm, hogy a PESCO titkárság részéről jelenlévő kollégáimmal beszélgethetek. Én a legutóbbi fejleményekre összpontosítanék a projektek terén. Valószínűleg tudják, hogy a legutóbbi PESCO projekt csomagot novemberben fogadta el a tanács, és 13 új projekt került a régiek mellé. Az új projektek közül 10 oktatásra vonatkozik. A PESCO projektek célja az, hogy olyan eredményeket érjen el, amelyek jelentős kiadással vannak az uniós katonai kapacitásra. De mielőtt ezekre kitérnék, elmondom, hogy a PESCO résztvevő tagállamai hogy választották ki ezeket a projekteket. Az első, az első lépés az, hogy a tagállam egy projektre tesz javaslatot, és a tagállamok el is küldik másoknak a saját javaslataikat, hogy megpróbálnak konszenzust kialakítani. Legalább két projekt tagra van szükség, és a projektjavaslatot a titkárságra küldik el, amelyet a titkárság kiértékel. Az EKS és az EUMS operatív szempontból bírálja el a projektjavaslatokat és az Európai Védelmi Ügynökség is átnézi a kapacitási, képességi aspektusokat. Az ügynökség itt olyan kritériumokat alkalmaz, mint a koherencia, a projekt érettségi foka, a NATO-val való következetesség, és a többi. A projekt érettségi foga rendkívül fontos, hiszen itt arról van szó, hogy harmonizált kritériumok mentén járjunk el. Ezek létfontosságúak az együttműködés szempontjából. Megnézik azt is, hogy van egy jól kifejlett úti terv, a javaslat elbírálása után, melyet a PESCO titkársága hajt végre, a résztvevő tagállamok a tanácsban kiválasztják azokat a projekteket, amelyeket a PESCON belül dolgoznak ki. De hogyan monitorozzuk azt, hogy a projektek végrehajtása előrelépe? Hát ez nagy kérdés, és a PESCO stratégiai felvizsgálata foglalkozik is ezzel a kérdéssel. Egyelőre egy önértékelést végeznek maguk a tagok, más szóval az a tagállam, amely ténylegesen részt vesz a projektben, önértékel. A PESCO projektekre vonatkozó szabályoknak megfelelően a tanácsot tájékoztatni kell arról, hogy hogyan halad a PESCO projekt. Az ezzel kapcsolatos jelentés konszolidált tájékoztatást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a projekt végrehajtása hogyan zajlik, hogy néz ki az úti terve, melyek a céljai és melyek a mérföldkövei és hogy hogyan kíván hozzájárulni a kötelező vállalt célokhoz. Az előreadásról szóló jelentést a titkárság a tanácshoz küldi a hónap végén. Ez fontos hozzájárulás a fő képviselő éves jelentéséhez is, amit idén márciusban adnak közre. És akkor most szeretnék néhány projektet kiemelni, hogy megmutassam, hogy milyen sokrétűek a részvétel és az ambíció szempontjából is ezek. A gyorsreagálású tím vezetője Litvánia 6 tag és 8 megfigyelő tag vesz ebben részt. A projekt lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy segítsék egymást, és hogy nagyobb legyen a kiberbűnözéssel szembeni ellenállás, és hogy gyorsabban lehessen reagálni az incidensekre. A csapat más uniós tagállamokat, uniós intézményeket és KBVP tagokat, valamint partnereket segíthet majd. Egy másik példa a rádióprojekt, amelynek koordinátora Franciaország, és amely egy új technológia kidolgozására vonatkozik a katonai rádiókkal kapcsolatban. Ennek a technológiáknak az elfogadása, mint standard, garantálná azt, hogy az uniós erők interoperabilisak legyenek közös műveletek során, attól függetlenül, hogy milyen eszközöket és platformokat használnak ezzel az európai stratégiai autonómiát erősítenénk meg. A következő az egy járó projekt, és ennek koordinátora Olaszország. E, új hajók építéséről van szó, hogy különböző egymástól eltérő műveleteket támogassanak meg. A megközelítés moduláris, és a lényeg az, hogy milyen feladatot látnak el, környezetvédelem, orvosi célok, valamint a vezetők nélküli járművek. Van egy másik projekt is, amelynek igen széles körű a amelyben igen széles körű a részvétel, 24 tagja van, nem technológiát vagy kapacitást kíván kidolgozni, hanem ö, egy bizonyos eszközt, és a cél az, hogy platform legyen, ahol koordinálni lehet azt a munkát, amelyel a katonai mobilitás jobbá válik Európában. A zajló PESCO projekt keretében, ha megengedik, megemlítem az ügynökség által támogatott projekteket is. Az ügynökségnek mandátuma van arra, hogy a különböző kapacitás kibővítő projekteket megtámogassa. Az ügynökség támogatást biztosít, ha projekt tagjai ezt kérik tőle. Ilyen esetben a tagok hagyatkozhatnak arra a tapasztalatra és szakértelemre, amely az ügynökség rendelkezik, és amely személyre szabott. Jelenleg hat PESCO projekt részesül támogatásban az ügynökség részéről. Több projekt esetében beszélünk még az esetleges támogatásról. Ami pedig a jövőt illeti, nem időznék el túl sokáig ezen a ponton, hiszen egyelőre zajlik a tanácskozás az aktív, a tagok között aktívan zajlik ez a beszélgetés. Ami pedig a stratégiai felülvizsgálatot illeti, azt nézzük meg, hogy hogyan lehetne javítani a helyzeten, a PESCO most, létének mostanáig eltelt két évében szerzett tapasztalatok alapján. A tagállamokat támogatni fogjuk, és ha szükség van rá, akkor a PESCO jelenlegi jogi keretét módosítani fogjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm végezetül Jean-Pierre Molinek adok szót. Üdvözlök mindenkit! Először is köszönöm ezt a meghívást. Én tehát egy agytörözt képviselője vagyok, így tehát inkább egy kicsit más nézőpontot fogalmazok meg, külső nézőpontot ezen tárgyat illetően. A gondolataim egyben kérdések is lesznek a három előttem szóló előadóhoz. Először is az Irisről szólnék. Ez agytrözt hálózatot menedzsel európai szinten, de nem csupán európai szinten. Itt a védelmi politikai kérdések és a védelmi ipari kérdések merülnek fel. Ez tehát egy kutatói hálózat, az ARES, és ezen hálózat keretében foglalkozunk a PESCO és az Európai Védelmi Alap kapcsolatával egyrésztről, másrésztről pedig a stratégiai iránymutatásokkal az Európai Védelmi Alap kapcsán, tudván, hogy ezt a programot a 2021-25-ös időszakra kell majd elfogadni. Ami a PESCO-t illeti, látni kell, hogy a PESCO a Lisszaboni szerződés hozta létre 2010-ben, Egyébként a 2003-as Európai Konvenció volt ennek az alapja, illetve a 2005-ös alkotmány szerződés, tehát már vagy 15 évvel fogadták a PESCO-t. Paradox módon a PESCO aktivitása nem történt annyira gyorsan. Ugye először francia-német párbeszéd keretében zajlott, aztán kibévült ez a kör, és 2017 nyara és 2018. decembere között született majd aztán erről döntés. Talán túl gyorsan kezdtük meg a végre hajtását. Ugye itt van a 20 kötelezettség vállalás, és ezzel kapcsolatosan felmerülhet a stratégiai felülvizsgálat során a kérdés. Meg kell vizsgálni, hogy a vizsgálatok nak talán pontosabbnak kell lenniük, mint az elfogadottak, és itt van ez az els, első 17 projekt, esetleg a tagállamok is előállhatnak újabb projektekkel. Ezek nem feltétlenül európai keretben kerültek meg fogalmazásra, ezt később korrigálták a későbbi projektek. Aztán a kötelező kötelezettségvállalásokat illetően felvetődik egy kérdés, mert itt ugye két modell létezik, melyek szerintem kiegészítik egymást, nem feltétlenül következetlenek. Az európai kapacitás építés egyrésztről önkéntes alapon történik egy csoport révén, és itt van például a NATO egyik koncepciója, mert Németország vezet, és aztán Franciaország beavatkozására van egy másik terület, amely nem európai szinten zajlik. Tehát ez önkéntes alapon történik, olyan országok részvételével, amelyek cselekedni akarnak, ők megtehetik ezt. És hogyha a kötelezettséget vállalnak, akkor ezt megteszik, de itt nincs kötelező jelleg. És aztán ott van a PESCO, aminek van egy előnye és egy kockázata is, az előny az, hogy ezek a vállalások kötelezik az államokat, hogy valóban teljesítsék a vállalásaikat, és felvetődik a kérdés, hogyha ez nem történik meg, tehát ha nem teljesítik a vállalásokat, hogy vajon ebben az esetben az adott ország kiválik a PESCO-ból, ha nem teljesíti a kötelezettségvállalásait. Hát majd meglátjuk, hogy mi történik az év végéig. Azt hiszem, hogy itt pontosítani kell a dolgokat a pesco mindenképpen befogadó jellegűnek kell maradnia. Azt hiszem, hogy jó dolog az, hogy megőrizzük az összes tagot a PESCO házban, úgymond. Most el kell fogadni, hogy itt van 27 tagállam, de van egyfajta PESCO plusz is, amely nem intézményesült. Tehát itt mindenkit tiszteletben kell tartani. És itt nem szabad úgy előrelépni, hogy egyes tagállamokat nehéz helyzetbe hoznánk. Ez a binding commitmentshez kapcsolódó kérdés. Ami pedig magukat a projekteket illeti, itt fontos a következetesség, a globális követez, következetesség, akár operatív, akár a kapacitás építés szintjén. Az első projektek esetében az volt a helyzet, hogy nyilvánvaló volt, hogy szilárdabb alapokra van szükség a globális stratégia szintjén, az európai ambíciók szintjén nem volt elég pontos a megfogalmazása a projekteknek, azt hiszem, hogy ezt ki kell mondani. Tehát mindenképpen az operatív és a kapacitásépítési szint között következetességre van szükség. Sven Biskop kollégát biztosan ismerik, aki egy PESCO projektről, Krokról készített dokumentumot. Kérdés az, hogy ez nem eszköze arra, hogy egy olyan projekt jöjjön létre, amely más projekteket is magában foglal, hiszen itt kapacitási kérdések merülnek fel. Érdekes gondolat ez. Azt hiszem, hogy itt több, több top-down megközelítésre van szükség. Ami pedig az Európai Védelmi Alap, illetve a PESCO közötti kapcsolatokat illeti, meg kell nézni, hogy a PESCO egyfajta védelmi alap előtti képződmény, még akkor is, hogyha utal a védelmi alapra. És a két kezdeményezés céljai nem feltétlenül ugyanazok, és nem teljesen fedik egymást. Egyrésztről az Európai Védelmi Alap a vállalkozásokhoz fordul, a PESCO pedig az államokhoz, másodszorban a célokat, illetően a védelmi alap esetében nem feltétlenül ugyanazok a célok, mint a PESCO esetében. Például a disruptív technológiákat illetően, vagy a crossbudding business illetően, ipari szinten, hogy ellátási láncokat nyissunk. Ezek nyilvánvalóan alapvetően ipari jellegű kérdések, amelyek a PESCO-ban nem jelennek meg. Aztán a PESCO-ban vannak olyan célok, ez persze vitatható ez a gondolatom, tehát amelyek rövid és középtávúak, miközben a védelmi alap esetében olyan célokat látunk, amelyek inkább hosszú távúak, például a technológiák, a diszruptív technológiák tárgyában, amelyek kapacitásépítést eredményeznek, adott esetben 2040-ig. És egy utolsó gondolat, a PESCO és az Európai Védelmi Alap szerkezetét illetően a két kezdeményezés közül az egyik a közös biztonság és védelmi politikára vonatkozik, a másik pedig egy európai program. Tehát az irányítási szabályok nem ugyanazok a két esetben, és itt felvetődik a harmadik országok általi hozzáférés kérdése azt hiszem mindenkiben. Aztán a ö, tagállamok esetében ugyanazok a kapcsolatok a PESCO, illetve az Európai Védelmi Alap esetében. Ha itt van például Lengyelország példája, nagyon Fontos az, hogy megnyissuk a harmadik országok előtt az állandó együttműködés területét, aminek túlszoros a kapcsolata a védelmi alappal, és ez problémákat jelenthetne. Ami pedig az Európai Védelmi Alapot illeti, ezt ennek az esetében finanszírozni kell azokat a projekteket, amelyek harmóniában vannak az európai védelmi képesség fejlesztésével egy globális keretben, és ezt meglátjuk majd a felülvizsgálat esetében. Itt persze egy megbízhatóbb dokumentumra van szükség már, ami az ambíciókat illeti az Európai Unió szintjén, és ez már tovább is visz minket ezen témát illetően, és másrésztről felmerül itt a tény, hogy az Európai Védelmi Alapból kell finanszírozni azokat a projekteket, amelyek jelentősebbek, ahol a tagállami finanszírozás nem elégséges, ezen együttműködési keretben a következetesség nagyon fontos a kettő között, hogy e kettő egy együttműködési keretet alkosson európai szinten, és ez azt hiszem, hogy mindenféleképpen mindenki számára előnyös forradalmi újdonság, amit eddig nem láthattunk. Persze felmerülhetnek kritikák mindkettővel kapcsolatosan, a pesco kapcsolatosan, hiszen már két évnyi tapasztalatunk van, de itt olyan eszközökről beszélünk, amelyek valóban újak és elengedhetetlenek, ha ki akarunk alakítani egy hitelesebb európai katonai képességet a jövőben. jövőben. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig megadom a szót a képviselőknek Radoslav Szikorszkival kezdvén, ha óhatja. Thank you. Köszönöm. Én új vagyok az Európai Parlamentben, és ebben az albizottságban is. A PESCO az már ismert számomra, de ez a dokumentáció, ez még nem. Úgyhogy be kell valljam, hogy intellektuális szempontból nem tudtam követni mindent, ami elhangzott. Mert én azt szeretném tudni egy nagyon egyszerű dolgot, hogy az Európai Unió peremén van-e elég konfliktus ahhoz, most, hogy egy nacionalista és kiszámíthatatlan amerikai elnök van, tehát, hogy most is ugyanolyan sebezhetőek lennénk, mint a 90-es években a Balkánon, vagy most jobban teljesítenénk? Ha romlik a libiai helyzet, vagy Algériában valami gond adódik, szeretném tudni, hogy milyen erőkkel és mennyi ideig tudnának önök részt venni ebben? Illetve, hogy el tudnák-e érni, meg tudnák-e valósítani azokat a feladatokat, amelyeket az Európai Unió megkövetel, vagyis a Schengeni zóna külső határának a védelme azoktól, akiknek nem szabadna átlépniük azt. szeretném tudni még azt is, hogy a PESCO a jelenleg javasolt formájában eljuttat-e minket a, arra, hogy egy ilyen ambíciót beteljesítsünk, vagy pedig még további évekig, évtizedekig csak az üres szavakat fogjuk harsogni. Szeretném tudni, hogy milyen pénzre lenne önöknek szükségük ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjék, illetve hogy a jelenlegi bizottsági javaslatok valamint a visszavágásra vonatkozó javaslatok hogyan befolyásolják ezt, fenyegetik-e ezt, amit önök megpróbálnak itt elérni. Az Európai Parlament részéről mi különösen együtt érzünk az Európa szerte telepítendő megoldásokkal, amelyek jobban működnek, mint az egyes nemzeti megoldások. Önöknek van tapasztalatuk azzal is, hogy milyen hibák adódtak az architektúrában, illetve milyen nehézségekkel szembesültek a NATO keretein belül a műveletek. Például a NATO műveletek finanszírozása a tagállamok által. Ez arra ösztönzi a tagállamokat, hogy maradjanak otthon inkább. Azt gondolom, hogy az Egyesült Államok már Trump elnök hivatalba kerülése előtt közölte velünk, hogy nem fognak segíteni nekünk ilyen kérdésekben. Líbia azért van abban az állapotban, amilyenben, mert két tagállam magára vállalta, hogy beavatkozzon, és azt gondolták, hogy tudják, mit csinálnak. Az ott a mi problémánk, egy olyan védelmi uniót kellene létrehoznunk, amely méltó a nevére. Én meg vagyok győződve arról, hogy egy ilyen unió széleskörű támogatást élvezne az európai közvélemény részéről is, nagyon sok tagállam egyetértene ezzel. De én szeretném azt látni, hogy kevésbé bürokratikus nyelven mutatják be ugyanezt úgy, hogy én is megérthessem, nem is beszélve a szavazóinkról. Szeretném tehát arra ösztönözni önöket, hogy legyenek bátrabbak. Ugyanis azt gondolom, hogy az európai védelemnek eljött az ideje. Fontos uniós vezetők, például Macron elnök azt javasolják, hogy kezdjünk komolyan gondolkozni ezen, még arról is beszélnek, hogy Európa szerepet vállalhatna a nukleáris tervezésben és atomgyakorlatokban. Én nem azt javaslom, hogy a PESCO kezdje ezt el. De megváltozott, megváltoztak az idők, az európai védelem számára most kedvezőbb a helyzet. Azt szeretném most önöknek ígérni, hogy én támogatni fogom önöket, hogyha merészebben lépnek fel. Köszönöm. Köszönjük. Most Arnold Danzsannak adok szót a néppárt nevében. Yeah. Köszönöm. Miután meghallgattam az előadókat, ez megerősíti véleményemet azt illetően, hogy a PESCO elben jelentős előrelépést jelent, egy érdekes kezdeményezés, sokat ígérő, ahogyan elhangzott Mauni úr szájából is az előadás a végén, ugyanakkor messze vagyunk még a valós eredményektől, amelyek lehetővé tennék, hogy győzelmet kiáltsunk. Hát azt, hogy a védelem fejlődik, hát azért a közvélemény ezt nem egészen így látja amit ma délután hallottam, itt nagyon sok technokrata kijelentés hangzott el, de kevés eredmény. Az eredmények ugyanis a tagállamok kezében vannak. Én pontosan azt szeretném megtudni ma, mert ugye egy stratégiai felülvizsgálatról van szó itt az eljárást illetően. De mit történt konkrétan ezen két év alatt? Miben történt előrelépés? Mindenki nagyon jól el tudja adni, úgymond a pesco itt van ez a 47 projekt, azt hiszem, hogy egy napon majd egy kicsit válogatni kell ezen projektek között, hát túl nagy ez a szem szerintem, rengeteg ország javasol projektet, benne akar lenni ebben, nem feltétlenül azért, mert valami konkrétat vár az adott projektől, már ami az európai kapacitások javítását illeti. Tehát azt hiszem, hogy itt vannak hátsó gondolatok a részvételt illetve amiket ki kellene iktatni. Itt van tehát ez a 47 projekt, szinte az összes európai tagállam résztvevő, de ezen 47 projektet, illetve mi az előrehaladás, hogyan tapasztalják ezeket meg. És ezek a kérdések már két évvel ezelőtt is felmerültek a PESCO felépítésében kiépítését illetően két évvel ezelőtt is rákérdeztünk erre, és mi a kapcsolat a PESCO és az Európai Védelmi Alap között? Én most itt nem azt várom, hogy megismételjék a kérdést, hanem én választ várok a polgárok nevében is, akik két éve azt mondják, hogy igen, most már előre kell lépni, és mind azt mondtuk nekik, hogy itt van az előrelépés a PESCO-val. Hát vannak projektek, konkrét projektek, mint az ESSOR, vannak tagállamok, amelyek részt vesznek, de vannak-e konkrét eredmények? Tehát én egyfajta felmérést szeretnék, egyfajta helyszíni ö, vizsgálatot, mert ugye a kérdéseket valamennyien fel tudjuk vetni, itt válaszokat várunk. Például a védelmi alappal való kapcsolatára vonatkozóan a PESCO-nak. És ezt a tényt, hogy nem nagyon kapunk válaszokat, ezt frusztrálónak tartom. Aztán Moni úr jól összefoglalta a dolgokat, de a félelmem az, hogy a befogadó jelleg miatt és a projektek nagy száma okán, valamint a résztvevők szemen túl. Ugye itt évek telnek magának az eljárásnak a meghatározásával, ugye itt van most ez a stratégiai felülvizsgálat, de hát hol vannak a, az eredmények? Ezeket csak várjuk, várjuk. Két év persze rövid idő, ahhoz képest, amit itt vállaltak. Nem lehet persze a tagállamok helyébe lépni, de azért Mégis érdekel, hogy hol is tartanak most ezen projektekben, hol vannak az előrelépések, mely tagállamok tettek jelentős előrelépéseket, mely projekt keretében hol vannak a fogható eredmények, illetve melyek azok a projektek, ahol csak a dossziék halmozódnak az irodák asztalán, de semmiféle konkrét eredményt nem értek el. Elnézést, hogyha ilyen egyszerű, úgymond a kérdésem, de hát a választókhoz is fordulok, vagy az ő nevükben is szólok, hát nekik be kell számolni az eredményekről, a választóknak ígéretet tettünk az európai védelem kifejlesztésére. Tehát tudom, hogy a tagállamok helyében nem lehet lépni, de hát ott van a PESCO titkárság, és itt konkrét dolgokat várunk, hogy történtek-e konkrét dolgok, vannak -e eredmények, vagy nincsenek ilyenek, arról is számoljanak be. Van persze lehetőség arra, hogy a dolgokon egy kicsit gyorsítsunk, ezeket erősítsük, de mindenféleképpen tartalommal kell meg tölteni ezeket az árkokat, amik itt egyre inkább mélyülnek. Hát halljuk ezeket a nagy nyilatkozatokat, például a francia elnök szájából hétvégén, de hát ami a valóságban történik a védelmi területen egyik napról másikra, nincsenek nagy dolgok. Elég nagy, tehát a szakadéke kettő között. A polgárok nyugtalankodnak, és mi nem mutatjuk, hogy ne nyugtalankodjanak előre, lépünk, haladunk előre, és az európai irodákban pedig az eljárást vizsgálják felül stratégiai szempontból, de itt az igazi kérdésekre nem kapunk választ, ez az én frusztrációm, és azt hiszem, hogy ezzel sokan egyetértenek. Elnök, köszönöm. Petrász Austricevius következik a Rinyú részéről. Thank you, Natalie. Köszönöm szépen. Köszönöm, Paul, hogy eljöttél ma hozzánk, hogy tájékoztass bennünket a PESCO-ról. Hát egyet kell értenünk azzal, hogy a PESCO viszonylag fiatal. Ez egy viszonylag új kezdeményezése az uniónak. Így aztán elvárható-e tőle az, hogy ennyi éven belül ö, valamit csodát érjen el? A PESCO-ban elindított projektek esetében valamilyen csodára kell számítanunk? Legyünk realisták. Először is nézzük meg, hogy mennyire hatékony a koordináció, mert minden erről szól. Azok az országok, amelyek részt vesznek a PESCO projektekben, azok számára ez a lényeges. Például a litván projekt, vagy az a projekt, amelyben Litvánia a felelős, és amely a kiber bűnözés elleni ellenálló képességgel foglalkozik. Én egyeztettem a minisztériumban dolgozó kollégáimmal, és tudom, hogy nincs egy olyan készenléti csapatunk, akit azonnal ki lehetne küldeni a helyszínre valamelyik tagállamba. Nem volt, viszont most már van. És akkor ez is mutatja, hogy másfajta stratégiai megközelítés kellett. Én azt mondom, hogy meg kellene hívni a PESCO projektekben résztvevő országokat, beszélnünk kellene velük konkrét projektekről azért, hogy megértsük, hogy bizonyos projekteknek milyen sajátosságaik vannak, vannak olyanok, amelyek már előbbre járnak, mondjuk meghívhatnánk néhány személyt néhány tagállamból, és velük nagyon részletesen beszélhetnénk meg a projektjüket, egy, vagy kettő, vagy akár több projektet is, attól függ, hogy mennyit akarunk. Azért, mert szeretnénk a PESCO sajátosságait megérteni. De ezt mindenképpen meg kell ejtenünk, ahhoz, hogy konkrétan tudjuk, hogy mivel foglalkozik a PESCO. De a Honvédelmi Minisztériumunkban dolgozó kollégák elmondták, hogy ők nagyon örülnek ennek, a kezdeményezésnek, és látják azt is, hogy sok tagán pozitívan járul hozzá az egészhez, és vannak olyanok, akik még többet szeretnének elérni. Úgyhogy remélhetőleg néhány éven belül a sok PESCO projekt kapcsán hallunk jó eredményekről. A kérdésem a következő. Látva, hogy 24 helyet most már 47 PESCO projektünk van, ugye bővült a projekt köre, de remélhetőleg ezzel együtt elmélyült az együttműködés is. Hajlandóak vagyunk még tovább emelni a projektek számát, mondjuk 60-ra? Nem tudom, hogy hány PESCO projektre van szükségünk. mi, mi lenne az optimális számít, Ahhoz képest a, ahány projektünk van jelenleg. A másik kérdésem pedig az, hogy van-e más tagállami javaslat is arra, hogy több projektünk legyen, és ha igen, a javaslatok milyen területekre vonatkoznak? Mi az általános következtetése a tagállamoknak. Vannak-e olyan közös problémák, amelyek javíthatóak-e azzal, hogy közösen döntünk? És akkor talán a PESCO is zökkenőmentesebben fog működni. Köszönöm, Galler úr, tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. A jelenlevőket arra kérem, hogy úgy vegyék, hogy ha itt mi bírálunk valamit, akkor azt azért tesszük, mert eredményt szeretnénk látni, és nem azért, mert ezt a politikát alapjában elutasítjuk. Sőt, mi európai többletértéket szeretnénk a politikára nézve, az olyan dolgok esetében, melyekkel közösen szeretnénk foglalkozni, és amelyekre szükség van egy közös fenyegetettségi elemzés miatt Észak-Afrikában, a Száheli régióban, stb. Ebből kell, hogy adódjon az a, annak a szükségessége, hogy itt együtt többet tegyünk. Már megemlítették ezt mások is. Sok projekt már a tagállamban megvolt, projektként vagy tervként, és aztán amikor megszületett a PESCO, akkor úgy gondoltak, hogy jó lenne, ha átadnák ezt a PESCO-nak európai szintre. Ezt egyesek megemlítették már. Emellett pedig nagyon fontos az is, hogy a folyamatban tudjuk, hogy mire van szükségünk. Kielemezzük azt, hogy mi, mink van közösen, megállapítjuk azt, hogy mi az, ami hiányzik, és úgy érzem, hogy itt a, ennek az elemzői folyamatnak az eredménye, valamint a prioritások felállításának a folyamata között összhang kell, hogy legyen. El, elhangzott, hogy hat projektre már le rábolintottak, jelentsen ez bármit is. Nem tudom, hogy ez azt jelenti, hogy már megkapták a szükséges pénzt is, vagy forrásokat. Meg tudná említeni, hogy melyik ez a hat projekt? Végül is nem sok és emellett szeretnék még valamiről említést tenni, mégpedig harmadik országok részvételéről beszélnék. Az amerikaiak írtak egy csúnya levelet, ez egy dolog. A projektekben a harmadik országok részvétele most a, az Egyesült Királyság kilépése után is aktuálisá válik ha lesz ilyen, akkor azt úgy kell megfogalmaznunk, hogy harmadik országok részvételekor az IPR kérdéseket tisztáznunk kell, hogy ezeknek gátoljanak bennünket. Ügyeljünk arra, hogy ne a saját költségvetésből még pluszba kelljen valamit elkölteni. Egyszerűen képzelem a dolgokat, ha négy ország eh, működik együtt, ebből a három uniós és a negyedik az Egyesült Királyság, akkor rendben van, de a 20-30 százalékot ne a harmadik ország kapja, az Egyesült Királyság, akkor ha már nem uniós tag. Azt kell megnéznünk, hogy mindezt hogyan lehetne kivitelezni, pénzügyileg hogyan hajtható végre ez az egész, ha egy harmadik ország kíván ebben részt venni. Köszönöm. Köszönöm, Paszeszkú a néppárt Thank you, Madam Chair. I will try to be as short as possible. Köszönöm szépen, elnök azt, hogy megpróbálok a lehető legrövidebben fogalmazni. Capacity to defend the Europe. Ha megnézzük az európai védelmi kapacitást, őszintén szólva, szerintem nem fog sikerülni egyedül eljárni azért, mert nukleáris szempontból nem kiegyensúlyozott a helyzet, ha az Uniót és Oroszországot hasonlítjuk össze. Még akkor is, ha Macron elnök hajlandó nukleáris kapacitásokról tárgyalni. Franciaországnak vannak ilyen kapacitásai. Szárközi elnöksége alatt Franciaország nukleáris fegyvertára a NATO rendszerbe került át. Azaz nem a Franciaországé úgy, ahogy De Gaulle-tól Sarkozyig eltelt időben lett volna. Nekem a kétségeim. Nem látom, hogy hogyan tudnánk magunkat megvédeni egy komoly helyzetben. Tételezzük fel azt, hogy Európa keleti határát az oroszok fenyegetik, akkor mi hogy fogunk fellépni? Egyelőre ezt nem tudjuk egyedül megtenni. Tehát a jövőben három területre összpontosítsuk cselekvésünket. Egyrészt dolgozzunk ki egy működő katonai ipart, ipari ágazatot, és osszuk el a felelősségeket a különböző felszerelések esetében. Nézzük meg, hogy az egyes országok mennyire fejlettek. Például mindannyian gyártunk tankokat, de biztos, hogy ezek közül egy valaki a legjobb ebben akkor miért kellene az összes országban tankot gyártani? Defend our, uh, uh continent. Nem leszünk képesek megvédeni kontinensünket az oroszokkal szemben. Viszont Afrikában sokkal többet tehetünk, és ez kell, hogy legyen a prioritás. Mert azok a fenyegetések, amelyek gyakorlatilag naponta érkeznek az Unió felé, azok Afrikából érkeznek. Nézzük a száheli régiót. Egy hatalmas területről van szó a száheli régió esetében, és Franciaország magára maradt. Az ebből a régióból származó terroristák mindannyiunkat érintenek. Ilyesfajta missziókat kellene prioritásként megfogalmazni az európai beavatkozásokra nézve, vagy az európai hadseregre nézve. Nem az kellene, hogy legyen a cél, hogy az Európai Uniót védjük meg minden körülmények között. Ha például az ellenfél az Orosz Föderáció. Az egyik dolog az ipar, a másik pedig az, hogy Afrika legyen a prioritás. Harmadsorban tudnunk kell reagálni, ha arra kerül sor. Ez a valóság. Mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt két-három évben a NATO keleti határa és az Európai Unió keleti határa egy olyan terület, amelyet az Amerikai Egyesült Államok szerelt fel, rengeteg csapatuk van a keleti határon. De Európának tudnia kell egy első fellépést végrehajtani. Gondolom, hogy ez lenne a szerény, viszont kézzelfogható küldetés, amelyet megfogalmazhatunk az elkövetkező időszakra nézve. Hát jó, lehet 47 projektünk, lehet, hogy a következő állam és kormányfői értekezleten 100 projektről fognak dönteni, de azért prioritásokat is meg kell határoznunk, és a prioritás az kell, hogy legyen, hogy megvédjük magunkat attól, ami Afrikából származhat. Köszönjük szépen, Bernard Getta, Renew Europe nevében.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 hanem jó magam is türelmetlen vagyok, de másrésztről emlékszem, nagyon jól emlékszem, még arra az időszakra, hát kicsit kevesebb, mint két évvel ezelőtt volt ez, amikor az európai védelem még egy nagy szólam volt az európai intézmények részéről, belértve az európai parlamentet is, és biztosan nem volt ez szokásos az európai tanácsban. Nos, hát itt akár ö, három évet mondhatunk Danzsan úr közbevetésére. Nem ennek erre, ehhez semmi köze nincsen. Válaszolja felszólal egy mikrofonon kívüli hozzászólásra. Biztos vagyok benne, hogy jobban értik majd, amit mondok. Tehát vessük össze ezt a két dolgot. Még nem oly régen volt az, hogy ha Vár, Varsóban, talán Danzsan úr egyetért velem egy, abban, hogyha kiejtetik volna az európai ö, védelem ö, szavakat, akkor ö, döbbenten néztek volna ránk, de hát Szikorszki úr, kedves Radek is megerősítheti ezt. A lengyel hatóságok, akár Varsóban is Ugye én voltam a ö, külügyminisztériumban egy hónappal ezelőtt, és én arról beszéltem, hogy a katonai kapacitásokat ö, növelni kellene, és persze azt a választ kaptam, hogy persze, kedves Bernár, mi támogatjuk az európai védelem ügyét. Amikor láthatjuk ezt a fejlődést, azt látjuk, hogy a francia-német harci repülőgép lehetőségéről volt szó most, mert ez egy megvalósulóban lévő projekt, és a lengyelek is támogatják ezeket a fajta projekteket. Hát elnézésüket kérem, de hát mindenképpen változtak a dolgok, és Arno Dungeon úr, hát pontosan, hogyha láthattuk, hogy mi történt a Müncheni konferencián, én nem voltam ott, nem tudom, hogy ott volt-e, én semmiket nem voltam, de elolvastam a hozzászólásokat, amik ott elhangzottak, és ez szerintem igenis egy hangnemváltást jelez. Most az Európai Unió részéről van egy globális általános beállítottság, akár a NATO-t illetően is. Tehát most már máshogyan érzékeljük a tényeket, a dolgokat, megváltozott a nézőpont az USA részéről, az európai szövetségesekre, és ez nem Trump mandátumától kezdődött, hanem az Obama első mandátumától kezdődött ez a váltás, és Merkel asszony elmondta az interjújában, amit a Financial Times-nak adott néhány héttel ezelőtt. Ő azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy ezek a változások strukturálisak legyenek, és nem csupán egy adott trendet kövessenek, vagy időköziek legyenek. Tehát sajnálkozhatunk, vagy mosolyoghatunk akár. Ön folyamatosan mosolyog azon, amit mondok. De szerintem ehelyett inkább éljünk javaslatokkal, vagy cselekedjünk. Ez egy kicsit felületes észrevétel volt. Te un peu superflu. Donc, on peut plutôt que de sourire. Tehát ahelyett, hogy uh, gúnyosan mosolygunk, hát inkább gondolkodjunk el azon, hogy hogyan lehetne cselekedni. Nincs uh, jogalkotási kezdeményezési jogunk, ugyanakkor senki nem tiltja meg nekünk, hogy elképzelésekkel, javaslatokkal álljunk elő, ahelyett, hogy mosolyognánk Elnézést, ez csupán egy kis megjegyzés, és itt mikrofonon kívüli válasz hangzik el Danzsan úr részéről, amit sajnos mi nem hallunk. Hát én nagyon örülök, hogy ezt hallom, hálás vagyok ezért. Elnök, kérem, hogy más képviselőknek is adjanak időt, hiszen mások is hozzá akarnak még itt szólni. Még két mondat mondja Getta úr. Azt hiszem, hogy jó lenne, sőt rendkívül szükséges tekintettel a mentalitás változásra ezen 27 fejezetet illetően, amelyet a mi albizottságunk, illetve az AFET szakbizottság kialakított. Jó lenne tehát, hogyha elgondolkodnánk, hogy milyen javaslatokkal állhatunk elő. Elnök, köszönöm az SND részéről, Mixer úr. Köszönöm, elnök asszony. Próbálok tömören fogalmazni. Én azt gondolom, hogy amit a PESCO projektek keretében és a védelmi alappal próbálunk megvalósítani, azok nagyon jó kezdeményezések, amelyekkel karcsúsítani tudjuk a folyamatainkat, javítani tudjuk az interoperabilitást, tehát azt gondolom, hogy ez mind nagyon jó. Én úgy látom a helyzetet, hogy megmutatkozik egy mintázat, ahol az Európai Unió egy nemes célt fogalmaz meg, illetve átfogó stratégiai célokat tűz ki. Hát egyfajta globális stratégiát határozunk meg. Aztán pedig rájövünk, hogy nincsenek meg hozzá kapacitásaink, vagy nagy hézagok vannak, és ekkor projektekkel állunk elő, amelyek még mindig nem foltozzák be ezeket a hézagokat teljesen. Ha egy pozitív dologra szeretnénk koncentrálni, akkor azt mondanám, hogy koncentráljunk inkább a kapacitásainkra, így ugyanis rájöhetnénk, hogy az Európai Unió képes például kiképzőket biztosítani, a tagállamok némelyike pedig tudni fogja azt, hogy hogyan lehet különféle frontokra elküldeni a haderőket. Ez azonos alapelvek alapján történő működést jelent. Az Európai Unió részéről sokszor olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy a politikai helyzet miatt korlátaink vannak, és nem tudjuk használni azokat az erőforrásokat sem, amik rendelkezésre állnak. Én azt mondanám, hogy nagyon sokat beszéltünk itt az európai törekvésekről. Én azon gondolkodtam el, hogy önök úgy gondolják, hogy el tudjuk érni a célt azokkal a kezdeményezésekkel, amiket már elindítottunk a PESCO keretében, vagy pedig egyfajta frissítésre lenne szükség ahhoz, hogy ez az autonómia megvalósulhasson. Köszönjük, most pedig Lexman asszony a néppárt nevében. Köszönöm szépen. Egy rövid kérdésem lenne, mert a, amennyire én tudom, szeretném, hogyha megerősítenék, hogy ezek a számok valóban megfelelnek-e. Tehát a Brexit után a NATO kiadások 80%-a az unión kívülről fog jönni. Ez egy nagyon nagy változást jelent. Szeretném, hogy meg fog, tudni, hogy meg fog-e változni a PESCO együttműködése olyan projektekkel, mint például az Európai Beavatkozási Kezdeményezés, illetve hogy milyen kapcsolat lesz a PESCO és a NATO között. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy nagyon röviden kérdezett. Ez volt az utolsó kérdés. Most az előadóinknak adnék szót, hogy válaszolni tudjanak a leginkább testhez álló témákra. Nagyon sok különféle kérdés érkezett. Ez megmutatja azt, hogy mennyire érdeklődünk a téma iránt. Illetve a politikai ambíciók, valamint a rendelkezésre álló eszközök között van egy nagy távolság, illetve érezhető az is, hogy sokan frusztráltak amiatt, hogy nem kapnak elég információt. Most az értékelésről beszélünk az együttműködés területén. egy közös védelempolitikához szükséges eszközökről is lehetett volna beszélni. Danzsan úrnak igaza van, én ezzel egyetértek, valóban régóta nem beszéltünk erről, de hát valahogy el kell kezdeni. Most, hogy elkezdtük ezt a folyamatot, most értékeljük ezt a folyamatot. Önök pedig óvatosan nem beszélnek a tagállamok által tett vállalásokról, illetve arról, hogy ezeket betartják-e vagy sem azt lehet látni, hogy a projektek iránt önök lelkesednek, de mégsem osztanak meg erről részleteket. Önök most választott képviselők előtt beszélnek. Sokszor olyan választókkal rendelkezünk, akik több védelmet akartak Európából. Akár csak Redek Szikorszki, én sem úgy fogok most visszatérni a választókhoz, hogy most már mindent tudok, és mindenben bízom. Nagyon sok intézményközi súrlódás van itt. Úgy tűnik, hogy minden a szokásos rendben zajlik. Most itt nem valami banánokról beszélünk, itt a védelempolitikáról van szó. Nagyon nagyok a várakozások, ezért azt szeretném kérni, hogy mivel nem ez az utolsó alkalom, hogy beszélünk, itt most nem kormányközi eh, szervezetről van szó, ez most az Európai Parlament, ennek eh, közvetlen kihatása lesz eh, az Európai Unió működésére. Tehát azt kérem, hogy mondjanak nekünk többet, mondjanak nekünk olyan dolgokat, amelyekre büszkék lehetünk, illetve olyan dolgokat is, amelyekkel visszatérhetünk a választóinkhoz, szeretnénk többet tudni. Most megadom a szót annak, aki szeretne először válaszolni. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Természetesen azért vagyunk itt, hogy tájékoztassuk Önöket, és válaszoljunk a kérdésekre. Nagyon sajnálom, ha nagyon technikai volt az, amit elmondtam, de hát mi vagyunk azok, akik a részletekkel foglalkoznak. Azon kérdések esetében, melyeket itt ma vázoltunk. A stratégiai felvizsgálat egy nagy kérdés. Elmondtam, hogy stratégiailag, politikailag, gazdaságilag mennyire fontos ez. Egyelőre azonban a folyamat gyerekcipőben jár. Hát csak most kezdtük el a tanácskozásokat, úgyhogy még nem tudunk mindenre válaszolni, de azt el tudom mondani, hogy a PESCO a védelmi alappal és a kárdal együtt a legjobb válasz az európai védelem kiépítésére. És visszalépve a strukturális kérdésre, azért a védelmi költségeknek a 80%-át továbbra is a tagállamok tagállami szinten adják ki. Így több rendszerünk van, és ezért mi nem tudjuk végrehajtani azokat a feladatokat, amelyeket most már 20 éve kitéztünk célként. 60 napon belül 60 ezer katona, még a 90-es években beszéltünk erről a balkáni háború kapcsán, de még mindig nem valósítottuk meg mindezt. Persze, közben változik a világ, lehet, hogy a célokat is át kell értékelnünk. Itt van egy kivétel, az Európai Unió kollektív területi védelmet nem hajt végre, mert arra ott van a NATO de a tagállamoknak van a kapacitásai, és ezt az Unió is használhatja. És az, amit mi teszünk, azt a NATO is hasznosíthatja. Kollektív költségvetésünk nincs, sem az európai védelmi alapból nem tudunk mindent finanszírozni, ezért van szükség a prioritások felállítására. Ez a lényeges politikai pont. Én most nem látom előre, hogy mi lesz majd a prioritás, de az biztos, hogy el kell jutnunk arra pontra, hogy végre tudjuk hajtani azokat a műveleketeket, amelyekre szükség van az unió szélén, Afrikában, ahol szükség van, vagy Líbiában. Egyébként Európában elég sok hadseregünk van. A logisztika megvan, a kapacitás megvan, és ők képesek is veszélyes környezetben dolgozni. Mindenesetre én majd a katonai kollégákra bízom, hogy ezt elmagyarázzák. De időigényes az egész, és ezt én nem tudom kontrollálni. Nem én felelek ezért. Joggal mondta azt, hogy elérkezett az ideje annak, hogy lépjünk. A stratégiai környezet világos, az USA nem lesz velünk végig, úgyhogy egy kicsit nagyobb autonómiára van szükség. Ez nem egy abszolút cél, csak megpróbálunk javítani a helyzeten. A, az információk egymással való megosztása, a, stb. a fontos. Nem csak a katonák bevetéséről van szó, hanem védelemről, valamint a fenyegetettségről, nemzetközi szinten is nyerésről? Hát igen, végül is erről is. A győzelemről. Tehát előre, elő kell járnunk. Elnézést, hogyha nem fogalmaztam világosan mindezzel. Az, hogy üres beszéd volt, mint ami elhangzott az elmúlt két évben, hát szerintem nem. Mert új eszközöket sikerült létrehozni, amelyek elképzelhetetlenek voltak két évvel ezelőtt. Létrejött a védelmi alap, Hát persze mi szeretnénk, ha ambiciózus is lenne az alap, mert egyre aggódunk a csökkentések miatt. De most először van egy pénzügyi ösztönző, melyel a padhelyzetből ki lehetne kerülni, és a védelmi együttműködés tényleg magasabb szintre kerülhetne. Hogy majd jobb helyzetben leszünk? Hát szerintem igen, de még nem tartunk ott. Nem biztos, hogy 5-10 évre lesz szükség, de majd a tagállamokkal meg fogom beszélni, hogy összpontosítsunk az eredményekre, és nézzük meg, hogy 5-10 év múlva tudunk-e ott tartani, hogy azokat a műveleteket bonyolítsuk le, amelyeket akarunk. Az adófizetők szempontjából viszont az a legfontosabb, hogy nekik elmondjuk, hogy a legjobb dolgot kapják a pénzükért. Nyilván arra kell összpontosítani, amit, amire Európának szüksége van, nem arra, amit az ágazat akar nyújtani. És akkor itt van még a koherencia, ez alapvető. Voltak kapacitással kapcsolatos lépések, a katonai hiányokat is figyelme veszük a prioritások során, mert szeretnénk a megfelelő területekre összpontosítani. Van még egy sor válaszom arra, hogy a különböző folyamatok milyen viszonyban állnak egymással, vannak határidők is ezekre, mi ezeken dolgozunk, napi szinten folyik a munka, de emellett még természetesen javíthatunk a helyzeten, és összpontosíthatunk a jobb eredményekre. A PESCO új ilyen értelemben, hiszen a tagállamok egyénileg bizonyítják, hogy eleget tesznek a kötelezettségeiknek, ha ezt nem teszik meg, akkor a PESCO titkárságán keresztül a tanácsnak a figyelmét erre felhívhatjuk, és akkor a tagságot el is veszteti a tagállam. Hát, hogy ez megtörténik-e, majd a valóságban nem tudom. Mindenesetre ez a fegyver is megvan, ilyen korábban nem volt. Személyes megjegyzést tennék. Én a tanácsban a Politikai Katonai Bizottság munkacsoport elnöke voltam, ott zajlanak ezek a beszélgetések, és 2013-ban teljesen másképp tanácskoztunk, mint most. A védelmi együttműködés is gond volt már. Most erről beszélünk. Persze a tagállamoknak különböző kilátásaik vannak, különböző megközelítéseik. A főképviselő is elmondta, hogy nem minden tagállamnak vannak ugyanazon védelmi érdekei, ugyan nem mindenkinek ugyanolyan a történelme, megközelítése ezért kell egy stratégiai iránytűn dolgoznunk. Ez egy stratégiai jellegű dokumentum, amely kockázatelemzésen alapul, amit közösen hajtunk végre, és ezáltal látjuk, hogy milyen kockázatokkal és felgetettségekkel szembesülünk, és ennek alapján tudunk tovább lépni. És még valaki mondott valamit arról, hogy az ambíció és az eredmények közötti szakadékot át kell hidalnunk. Nem arról van szó, hogy hagyjunk, engedjünk az ambíciónk szintjéből, csak az, amit magunk elé tűztünk ki, annak az elérése szempontjából kell még valamit tennünk. Elnök asszony, én állok rendelkezésükre, ha kérdéseik vannak, válaszolok. Én úgy gondolom, hogy a PESCO-nak megvan az eszköze, hiszen a tagállamoknak vannak kötelező feladatai, amelyekről jelentést is kell tenniük. Most már jobb a menedzsment is, és konkrétabban is tudunk célokat elérni, olyan célokat, melyeket mi tűztünk ki magunk elé. és az Európai Unió stratégiai autonómiáján dolgozunk. Azt hiszem, hogy ennyiben is hagyom, de örömmel folytatom a beszélgetést. Köszönöm szépen. Talán nagyon röviden, mindenki két-három percben válaszoljon, hiszen van még más pont is a napi rendünkön. Minden esetre a sok hozzászólás megmutatja, hogy mekkora érdeklődésre tart számot ez a téma, és annál is inkább érdekes az ülésünk, hogyha olyan konkrétumokat mondanak. Százados úr. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a kérdéseket. Ezek nagyon is valid kérdések. Az arra, amit ön mondott, és amit ön kérdezett, tehát hogy képesek vagyunk-e egy nyugat-balkáni helyzethez hasonló konfliktust kezelni, a kollégám már válaszolt erre némileg. A válasz egyértelmű. Súlyos hiányunk van olyan tényezőkből, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy az ilyen műveleteket el tudjuk végezni. Ami a tervezést illeti, pontosan tudjuk, hogy mi hiányzik, ezt önök is tudják. Vannak olyan tervezési forgatókönyveink, illetve olyan forgatókönyvek szerepelnek ebben, amelyek ezt megmutatják. Most pedig próbáljuk ezeket a kapacitás hézagokat betömködni. Ez volt a PESCO létrehozásának a legfontosabb oka. Ez kellene tehát, hogy vezérelje a pesco is. De jelenleg ez így van, főleg két okból. Az egyik ok az, hogyha a tagállamokat arra kérjük, hogy rövid határidővel zárjanak le egy projektet, akkor megnézik a nemzeti terveiket. A nemzeti terveket általában 5-10-15 éves időtávban készítik, tehát nem lehet elvárni tőlük, hogy az azokban tátongó hézagokat az európai PESCO projektekkel lehessen befoltozni. Tehát messzebbre kell tekintenünk a jövőbe, ez pedig ahhoz vezet, hogy egyre inkább megindulnak ezek a folyamatok. Tehát jobban előre nézünk a jövőbe, szeretnénk jobban támogatni a tagállamokat, azonosítani a megfelelő projekteket. Ez már önmagában olyasmi, amire csak most jövünk rá. A legutóbbi projektek sokkal kézzelfoghatóbbak voltak, sokkal inkább az igényekre koncentráltak, mint az első körben lévő projektek. A második indok ugyanakkor, ez pedig egy nagyon személyes megjegyzés a részemről, hogy meg kell vitatnunk azt, hogy mi a PESCO valódi célja. Elsősorban az, hogy megőrizzük azt, amit európai stratégiai szuverenitásnak, autonómiának nevezünk, vagy annál szélesebb körről beszélünk, támogatnánk a tagállamokat abban, hogy az általános kapacitásbővítés megtörténhessen. A tagállamok nézőpontjából ez szélesebb körül, mint az uniós szintők. A NATO-t is figyelembe veszik, esetleg még más szövetségeket is. Tehát ezeket mind tisztázni kell. Jelenleg azzal foglalkozunk, hogy a KBVP-nél jobban kiterjesszük ezeket a programokat. Ez pedig azt jelenti, hogy az Európában tapasztalt kapacitás hézagok bizonyos mértékig szerepelnek ebben, de nem feltétlenül ezek irányítják ezt a folyamatot. Azt hiszem, hogy erről végső soron beszélnünk kell majd, tehát hogy miről szól a PESCO. Szeretném egy PESCO projekttel lezárni a hozzászólásomat. Azt javasolnám, hogy ezt önök is ismerjék meg. Ez a krízis válasz operatív mag, ez a projekt. Ez egy olyan időskálán működik, ahol egy, egyfajta mm, európai erőről van szó, amely bevethető és felhasználható nagy léptékű műveletekhez. Jelenleg tárgyalunk a résztvevő tagállamokkal erről a projektről, hogy ez beindulhasson. Ez lehetne a magja mindannak, amit mi itt elvégzünk. Köszönjük! Talán a két utolsó előadó csak három-három mondatban záratná le hozzászólását. Rendben, próbálok nagyon röviden fogalmazni, úgyhogy közben mégis válaszolok a kérdésekre. Miközben az apró részleteken dolgozunk, néha elveszünk ezekben. A PESCO nem egy varázsszer, de egy nagyon hatásos eszközről van szó. Ha megnézzük egy férfinak a várható élettartamát, nem tudom, hogy ez most mennyi, 82-83 év, lehet, hogy ez ennél hosszabb is. Nézzük meg a Peszkót, ami egy állandó projekt lesz. Ez egy két éves időszak, tehát most úgy teszünk, hogy ha valaki egy versenyben vesz részt, akkor erre föl kell őt készíteni. Itt nem egy emberről beszélünk, aki fut mondjuk egy versenyen, hanem inkább egy rögbi meccsről van szó. Tehát egy két éves időszak után a tagállamok most kezdenek eh, éppen eh, együttműködni. Egyfajta rögbi meccsről beszélünk, ahol eh, a, résztvevőknek együtt kell játszaniuk egymással. A Peszkóban már eddig is voltak sikertörténetek. Mi számít sikernek? Azt gondolom, egy, az együttműködésben, ha megnézzük a PESCO projektet, akkor az együttműködés teljesen új dolog a tagállamok között. Olyan tagállamok, amelyek egyáltalán nem voltak hozzászokva ahhoz, hogy másokkal közösen dolgozzanak, most pedig a PESCO projekteket közösen futtatják. Arra kérném önöket, hogy nézzék meg a nyilvánosan elérhető weboldalt, a pesco.europa.eu-t, ott láthatják, hogy a tagállamok hogyan működnek együtt. Tehát egy projektet bárhol meg lehet valósítani, a tagállamoknak nincs szükségük a PESCO-ra ahhoz, hogy egy projektet megvalósítsanak. A PESCO ugyanakkor ennél többet ad, ez arról szól, hogy közösen tervezünk. Ez arról szól, hogy a katonaságban dolgozók elkezdjenek közösen dolgozni. Azt hiszem, hogy szükség van némi stratégiai szenvedélyre, és időt kell adni a különféle apparátusoknak ahhoz, hogy elkezdjék a közös munkát, de ez mindenképpen egy pozitív fejlemény, segítenünk kell a tagállamoknak abban, hogy jobban kommunikáljanak. Miért mondom azt, hogy a tagállamoknak kell segíteni? Azért, mert a PESCO a tagállamok területe, mi a titkárság részéről támogatjuk őket, de nekik tagállami szinten kell elkezdeniük a munkát. Ami a nato illeti, hadd mondjam el, hogy a közös nyilatkozattal kapcsolatban dolgozunk az erőfeszítések összehangolásán. Segítünk a tagállamoknak abban, hogy ezeket a célokat közösen el tudják érni. Ezzel zárom a hozzászólásomat. Köszönjük, Molni úr, három mondatban. Nagyon-nagyon gyorsan szóljon hozzá, kérem. Először is. Ön nagyon nagy örömmel hallgattam az ambíciókat és elvárásokat illető parlamenti hozzászólásokat. Másodszorban elmondanám, hogy az pessimizmus vírusa egyre inkább terjed a bürokrácia, a bürokratikus nyelvvel kapcsolatosan, és ha eredményeket akarunk felmutatni, akkor pontosabban kell fogalmaznunk. Ami a PESCO-t illeti a Level Binding commitments illetően, azt hiszem, hogy ezt újra kell fogalmazni, hiszen voltak már korábban is kötelezettségek, itt 20% beruházási szint volt, 2% is meg volt határozva, de hát persze mondhatunk bármit, hangoztathatunk bármit. Itt most azt kell megnézni, hogy a nemzeti végrehajtási tervekben vajon a tagállamok tiszteletben tartják-e ezeket a kötelezettségvállásokat, amik hát eléggé puhák. Ami a 47 projektet illeti, azt hiszem, hogy itt az ambiciózus szint, ambiciós szintje nem elég pontos ennek megfogalmazásában, és aztán ott van a stratégiai tervezés, stratégiai működési csoportokkal, például Franciaországban, ugyanakkor a stratégiai domon, dokumentumok közelítése is fontos európai szinten hogyha ez 5-6 stratégiai csoporton belül valósul meg, akkor ez sokkal világosabb lesz, és akkor így az egymáshoz hasonló, vagy az előre nem lépő projekteket ki lehet iktatni, tehát már nem lesz 47 projekt, hanem sokkal kevesebb marad. Tudni kell azt, hogy a németeknek ö, ugyanolyan projektjeik vannak, mint a PESCO-ban szereplők, ezen is el kell tehát gondolkodni, hogy hogyan lehet az ilyenfajta projekteket közelíteni tehát itt tényleg vannak megkettőzések, vannak kétszer ki célok, és egyes dolgokat ki kell iktatni, törölni kell. Itt meg kell nézni, hogy mi az output, hogy mi rejtőzik egy adott koncepció mögött. Azt hiszem, hogy világos eszközökre van szükség a parlamenti képviselők vonatkozásában és a közvélemény felé is, különösen Elnök, nagyon köszönöm valamennyi előadónak. Nagy érdeklődésre tartott számot a téma, és sokan támogatták önöket. Ez mindig nagyon gazdagító ez a fajta eszmecsere. Az állandó struktúrált együttműködés témájában remélhetőleg sikeres lesz ez. Ezzel az eszmecserénk ezen részét le is zárjuk. Még egyszer köszönöm, és hamarosan találkozunk. Most pedig áttérünk majd a következő napi rendi pontra. Ennek tárgya a Brexit. E témát zárt ülés keretében tárgyaljuk. Kérem tehát a nem jogosult személyeket, akik nem jogosultak a munkáza részén részt venni, hogy kérem hagyják el az üléstermet. Köszönöm, és két perc múlva folytatjuk. Elnézést kérek a késedelemért.